Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, folytatjuk a munkát. A délutáni ülésünket a mesterséges intelligencia az oktatásban, a kultúrában és az audiovizuális ágazatban címmel tartandó meghallgatással kezdjük. Öt szakértőt hívtunk meg. A hozzászólási idővel nagyon szigorú leszek ma délután minden prezentációhoz szeretnénk elég időt hagyni a kérdés feltételre. A mesterséges intelligencia kihatásai ebben az ágazatban nagyon ritkán kerültek megvitatásra, és nagyrészt még ismeretlenek, van, ahol már ismertek ezek, de a politikai vita még nem igazán elmélyült e területen, és a mesterséges intelligencia esetében akár a tantervek, akár a filmek, történetek, képek előállításánál is alkalmazásra kerül, ezért nagy jelentőségű, különösen érdekel minket, hogy többet tudjunk meg a mesterséges intelligenciáról, különösen arról, hogy mennyiben változtathatja meg ez az említett ágazatokat, és milyen szabályozási kihívásokkal néz szembe az Európai Unió a következő tíz vagy akár öt évben, hiszen a fejlődés gyakran gyorsabban megy végbe, mint gondolnánk. Hiszen már manapság a deepfake és más jelenségek mindenképpen kritikus kérdéseket vetnek fel, és ugyanakkor a mesterséges intelligencia nagy esélyeket is feltárhat. Mindenképpen tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy mit is teszünk, és milyen kihatásai lehetnek az adott dolognak, ezért fontos a különböző szempontokat megvilágítani. A mesterséges intelligenciához kötődő kihívások tárgyalása az egyik nagy prioritása a parlamentnek ebben a ciklusban, és szakbizottságunk is nagyon intenzíven foglalkozik ezen hónapokban a témával, egy saját kezdeményezésű jelentés formájában. Mesterséges intelligencia, az oktatás, a kultúra, az audio, vizuális ágazat területén, valamint véleményadás formájában a Júri, illetve a Libe szakbizottságok részére, ahol is a mi szakbizottságunk specifikus szempontjait helyezzük előtérbe. Három részre oszlik a meghallgatás. Először egy rövid áttekintést kapunk a mesterséges intelligencia helyzetéről jelenleg Európában, az alkalmazásról a képzés és a nyelvi tréning területén a második panelben jogi szempontokkal foglalkozunk, és kihívásokkal a kulturális kreatív területen, különösen az audiovizuális területen végezetül a meghallgatás utolsó részében foglalkozunk a mesterséges intelligencia alkalmazásával a hírszolgáltatók vonatkozásában illetve a tartalomszolgáltatók vonatkozásában lesz egy prezentáció a, az álhírek kapcsán, hiszen a mesterséges intelligencia segítségével álhíreket, tudósításokat lehet előállítani, és ez egy egyre nagyobb problémát jelent, amivel foglalkoznunk kell és valóban le kell küzdenünk ezt a jelenséget. A szakértőinket szeretném üdvözölni, akik a szakértelmüket megosztják majd ezen témával kapcsolatban velünk. Andrés Vasilyes, a Tilde CEO-ja, a Big Data Value Association igazgatója, <clears throat> aztán Dora Matyusoszki Filip, következik, aki a magyar koalíció a mesterséges intelligenciában dolgozik. Eleonora Rozáti következik, aki jogász és IP joggal foglalkozik a Stockholm Egyetemen. Krisztof Krönke, aki a közjoggal foglalkozik Ludwig Maximilian Egyetemen Münchenben, és itt van a körünkben Michael Kodevere professzor, aki a Müncheni film és televíziós főiskolán dolgozik. Mindenkit üdvözlök, és nagyon jó dolog, hogy itt vannak körünkben. Először Anders Vasiljes szakértőnknek adom meg a szót körülbelül 10 percben. Yeah, good afternoon, uh, distinguished participants. Uh, it's... Jó napot kívánok, tisztelt a tisztelt résztvevőknek, és szeretnék tehát néhány gondolatot megosztani önökkel az a, a mesterséges intelligencia által nyújtotta lehetőségekről, illetve a kihívásokról is, kulturális, audiovizuális szektorról, oktatásról fogok beszélni, az általános fejleményekről, etikus, etikai kérdésekről, a kultúra és az oktatás szerepéről, a mesterséges intelligenciáról folyó vitában, és a nyelvi sokszínűségre fogok kitérni a legvégén. Az 1950-es évektől kezdődően tanulmányozták aktívan a mesterséges intelligenciát, és lehet látni azonban a, csak az utóbbi időben, hogy a személyes eszközöktől kezdve minden, az élet minden területén megjelenik a mesterséges intelligencia, a döntéshozóktól kezdve a kreatív közösségeken át mindenki foglalkozik vele, a hétköznapi valóság részévé vált a mesterséges intelligencia, egyre terjednek az újabb és újabb alkalmazások, szinte minden nap megjelenik egy, vannak akik hiperoptimisták, úgymond ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy a társadalom összes szorító problémáját meg lehet majd vele oldani, mások viszont azt gondolják, hogy munkanélkülivé válnak az emberek, és egyáltalán az emberi lényre nem lesz szükség. Miért van ez így? Részben azért, mert emberi jelenvonásokat tulajdonítanak sokan a mesterséges intelligenciának, anélkül, hogy értenék, hogy miről van szó. A mesterséges intelligencia fogalma sokak számára elég ködös, de általában az emberi képességekhez viszonyítva határozzák meg, és azt mondják, hogy beszédfelismerés, vizuális felismerés, nyelvek közötti fordítás, és így tovább. Tehát, hogy a gépek képesek az emberi intelligencia utánzására, és így működnek. Az Európai Bizottság rétlehozott egy szakértői csoportot, amely a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és azt mondja, hogy intelligens viselkedésről bizonyságot tévő rendszereket lehet mesterséges intelligenciának nevezni, amelyek bizonyos szintű autonómiával rendelkeznek, dinamikusan alkalmazkodnak a változó környezethez. Azt is el kell mondanom, hogy az európai kreatív ágazat leginkább az írók, komolyan befolyásolták a mesterséges intelligenciát, alakulását. Már 1943-ban Byron híres költő lánya hozta létre az első számítógépes algoritmust talán a történelemben, és aztán 80 évvel 8 évvel később a robot fogalma megszületett, 1923-ban Karel Csapek cseh író használta a robot fogalmát az RUR című drámájában. Az, er, ez, ez a megnevezés egyébként, hogy robot, a rabóta, a munka szóból származik. Említettem, hogy csak a legutóbbi évtizedekben tört ennyire fel a mesterséges intelligencia, hogy ekkora filme, figyelmet kapjon, és a legtöbb AI rendszer a mély tanuló algoritmusokat használó rendszereket takarja, a neurális hálózatokat, amelyek adatokból általánosított tudásmodelleket hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy az AI fejlesztésekhez az adatok elengedhetetlenül szükségesek, és mostanában sikerült elérni azt a kritikus adatmennyiséget, amelyet fel lehet használni az alkalmazásokhoz. Persze, hatalmas számítókapacitásra is szükség van, enélkül nem működne az AI, és ez is csak nem régiben vált elérhetővé, hiszen ennyire nagy fejlődés volt, új processzorok jelentek meg, amelyeket először a videójátékokban használtak, és így tovább. A gépi tanulás, a transferek, az adatmennyiség átirányítása tette lehetővé, hogy ilyen rendszerek megjelenjenek, amelyek következtetéseket vonnak le, betegségeket diagnosztizálnak, fordítanak, és így tovább és a társadalmi igényekre próbálnak válaszokat adni mostanában azt látjuk, hogy a mesterséges intelligenciának egyfajta átalakító, diszruptív hatása van minden területre. És egyébként ezért is vált egyfajta határterületé a geopolitikai versenyben. A gazdasági fórumon is, a világgazdasági fórumon is megjelent ez a terület, mint az egyik legnagyobb kockázat a bolygón. Tényleg, hogyha geopolitikai szempontból nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az egyes régiók más és más megközelítést alkalmaznak. A felhasználói stratégia leegyszerűsítésével azt mondhatnánk, hogy igen, magánszféra eh, kezdeményezése, minimális szabályozás, és így működhetne, ez, ez a kínai hozzáállás. De van olyan is, ahol a magán és az állami befektetéseket szorosan koordinálják, és így használják fel, de akár a társadalom ellenőrzésére is, ahogy azt Kína teszi. Az EU igyekszik a kulturális preferenciáihoz hű maradni, és igyekszik a társadalmi kockázatoktól megvédeni az állampolgárait. Európának az a célja, hogy világvezető régió legyen, már ami az etikát illeti, az etikus és biztonságos, embercentrikus mesterséges intelligencia alkalmazásában. Ez egyébként szerepel a bizottsági közleményben is, amelyet 2018-ban adtak ki. És hogyha megnézzük a kreatív ágazatot még egyszer, az írók, a filmrendezők, és így tovább segítenek abban, hogy a mesterséges intelligenciáról, előnyeiről, kockázatairól szóló vitát alakítsuk. 1949-ben ugye George Orwell híres regénye, az 1984, és megmutatta már, hogy hogy néz ki a totális ellenőrzés utópiája, ahol az embereket totálisan ellenőrzik az intelligens technológiáknak hála. És hát ezek a technológiák már léteznek. A mesterséges intelligencia potenciális kockázatai igen komolyak, és erre Stephen Hawking is, felhívta, Hawking is felhívta a figyelmét az egyik utolsó beszédében, nagyon híres ez az idézet tőle, ugye azt mondta, hogy vagy a legjobb, vagy a legrosszabb dolog lesz a mesterséges intelligencia felemelkedése az emberiség számára. Tehát talán mindannyiunknak egy pillanatra meg kellene állni, és elgondolkodni, nem csak arról, hogy hogyan tehetnénk még jobbá a mesterséges intelligenciát, hanem hogy hogyan lehetne ennek a társadalmi előnyeit is megsokszorozni. Több mint 50 évvel ezelőtt a híres filmben, ugye Stanley Krugja az űrodüsszeia című filmben, és utal már erre, hogy elképzeli azt a helyzetet, ahol mesterséges intelligenciával rendelkező intelligens számítógép fölött veszíti el az emberiség az ellenőrzést, és hogy mi lesz akkor. És persze rengeteg egyéb műalkotás is van, amely ezzel a témával foglalkozik. Miért ilyen fontos ez? Azért, mert a, az etikai dimenzióit ennek a vitának így keretek közé lehet terelni Például a foglalkoztatás vajon az AI megszünteti a munkahelyeket, vagy mit kell tennünk, hogy megtartsuk a munkahelyeket az emberiség számára? Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy fair legyen a mesterséges intelligencia? Hogyan tudjuk a így megteremtett jólétet egyelően elosztani? mi lesz az emberi értékekkel, hogy befolyásolja az állja magatartást, hogyan tudunk védekezni az esetleges hibákkal szemben, amelyet a mesterséges intelligencia elkövethet, és így tovább. Én egyébként még azt is hozzátenném, hogy egy szakértői csoport már meghatározta az etikai útmutatót a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Hogyha a művészeteket és a kultúrát nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt például nagyon fontos szerepet játszanak ezek a területek, mármint a mesterséges intelligenciáról folyó vitában. Ugye az emberi gondolatok, az emberi kreativitás mindig is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen következményekkel járhat a mesterséges intelligencia alkalmazása, de egyébként használják is nagyon kreatívan a mesterséges intelligenciát a divatágazatban, a zeneágazatban, az oktatásban, a chatbotok segítik a gyerekeket, hogy új nyelveket tanuljanak meg, és így tovább, és még nyelvészeti kísérletek is voltak. Lettországban verseket generáltunk a mesterséges intelligencia segítségével például. Ezért is nagyon fontos a kulturális dimenziót mindig is ide bevonni és hangsúlyozni, hogy milyen potenciális kockázatai vannak, milyen használati lehetőségei vannak az AI-nak európai szinten, és persze nemzeti szinten. a legnagyobb ipari szereplőket, illetve akadémikusokat képviselő szervezetek azon dolgoznak, hogy megvalósuljon egy új magán és állami szféra partnerségéről szóló javaslat, ahol mindent szintetizálnak, tehát az oktatási aspektusokat, készségeket, tudást, és így tovább. Tehát, hogy ennek a stratégiai javaslatnak valóban minden eleme meglegyen a bizottságnál. A mesterséges intelligenciának különös hatása van az Európai Unióban a többnyelvűségre. Ugye a 24 hivatalos nyelv megvan, plusz még 60 regionális nyelvet is beszélnek a kisebbségek, és a soknyelvűség, a többnyelvűség az európai identitás része. Ez egy érték. És fontos azt garantálni, hogy a mesterséges intelligencia megőrzi erősíti ezt a többnyelvűséget, és hogy valóban többnyelvű legyen, különösen a kis nyelvek számára fontos ez, akár mint az én anyanyelvem a lett nyelv. Ezért is egyébként fejlesztők és kutatók közössége azt javasolta, hogy átfogó nyelvi technológiai platformokat dolgozzunk ki, ahol a kutatók, az ágazati szereplők együtt tudnak dolgozni azon, hogy valamennyi európai nyelvet támogassák, és valamennyi alkalmazás elérhető legyen minden nyelven, tehát hogy minden felhasználó élvezhesse a saját anyanyelvén ezeket az alkalmazásokat. A diáimat mindenki megkaphatja majd, úgyhogy részletesebben is tájékozódhatnak ezekről a témákról, amelyeket a diákon bemutattam. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az áttekintést. Következőként Daramatyasovszki Filipnek fogok szót adni, szintén 10 percet kap, és azután meghallgatjuk az első kérdéseket. Tessék! Good afternoon, ladies and gentlemen. Köszönöm, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Néhány háttérinformáció a prezentációmról, mielőtt belevágnék. A magyar kormány digitális sikerprogramot hirdetett, amelynek értelmében megalapították az Mesterséges Intelligencia Koalíciót 74 alapító taggal nagyon sok képviselő a tag, nemzetközi cégek, KKV-k, kutatók, szakemberek, közszolgáltatásban résztvevő emberek és multinacionális cégek. Jelen pillanatban is felveszünk új tagokat, manapság ma 235 tagszervezetünk van 2020. január 1 adat ez, és mindenki önkéntesen dolgozik, önkéntes munkát végez. A koalíció keretein belül a koalíció célja az, hogy Magyarországot a mesterséges intelligencia fejlesztés zászlós hajójává tegye az európai szintéren, és tegye lehetővé a magyar startupok és KKV-k részvételét ezekben a fejlesztési munkában, különböző partneri kapcsolatok részén igyekszünk aktívan bevonni a kormányt a helyi mesterséges intelligencia ökoszisztémába úgy, hogy a nemzetközi eh, adatkincset felhasználjuk és biztosítjuk az ehhez való eh, eredményes, hatékony és szabályozott hozzáférést. Itt van néhány mérföldkő 2018. november, októberében alapult meg a koalíció, az aktív műveletek 2019 elején kezdődtek egy helyi weboldal, egy, egy weboldalt állítottunk föl, amely a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeit foglalt össze mi a, gyak, a, mi a gyakorlatban.hu címmel. Majd ezt követően megszületett a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Stratégia első szövegtervezete, és jelen pillanatban várjuk, hogy mi lesz a dátuma annak a kormányülésnek, amely a stratégiát véglegesíti Hat munkacsoportja volt ennek a koalíciónak, ez a legutolsó e, dia a rövid bevezetésemből. Itt láthatják, hogy milyen különböző témákat vontunk be a programban. A fej, e, alkalmazások és piacfejlesztés, technológia és biztonsági kérdések, eh, rendkívül fontos az adatipar a nemzetközi szabályozás, nemzetközi kapcsolatok, az oktatás és szemléletformálás, valamint a szabályozási és etikai keretek. Én az oktatási és szemléletformálási csoportban működtem, de a kollekciónak nagyon sok projektje van alapvetően. Kiemelném az oktatási csoport projektjét először. Először is fölállítottunk és üzemeltetünk egy mesterséges intelligencia akadémiát. Ez tulajdonképpen a mindenki egyeteme modellt, modellt követi, mindenki tanulhat itt a mesterséges intelligenciáról. A második, megkezdtük a munkaerőpiaci szempontok szerinti tömeges képzést a mesterséges intelligenciáról elkészít egy kézikönyv is arra, hogy hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát középiskolák és általános iskolák számára. A tömegoktatási projekt célja az volt, hogy a kormányzati szándékot megjelenítse az oktatásban, lehessen prezentálni a különböző szempontokat és érdekeket, ezért igyekeztünk meghatározni és kiértékelni azt, hogy a mesterséges intelligencia milyen, milyen kihívásokat jelent a munkaerőpiacon, eh, ehhez milyen eh, oktatási tervekre van szükség, teljesen világos kompetencia meghatározásokkal, hogyan lehet a eh, mesterséges intelligenciát a közoktatásban, a szakoktatásban, a felsőoktatásban, a felnőtt oktatásban és a szakoktatásban vagy továbbképzésben alkalmazni ugyanígy természetesen foglalkoztunk az akkreditálási rendszerrel, az interoperabilitással, a kreditrendszerrel, és ami ugyancsak nagyon fontos volt, az az, hogy e, extenzív módon kell e, folytatnunk az mesterséges intelligenciával való kapcsolatos e, képzést, és nem csak az informatikusok körében. A munkaerőpiaci kihívások alapján, ugye én személyesen láttam nagyon sok statisztikát, amely alapján meggyőződésem, hogy a Magyarországi 4 millió, kb. 4 millió munkahely közül 922 ezer olyan munkahely van, amelyre kihat a mesterséget intelligencia 2030-ig. Study will um, realize the Három különböző hullámban határoztuk meg ezt a trendet, amely azonban nem áll meg, nem fog leállni, tehát minden résztvevőnek föl kell készülni erre. Fölismerték azt is, hogy lesznek olyan változások, amik, ami arra vonatkozik, hogy az adott munkakör tartalma megváltozik, de körülbelül egy millió ember számíthat arra, hogy a teljes piac 25%-át kitevő millió ember számított arra, hogy a munkája megváltozik. Így figyelembe véve ezt az adatot, meghatároztak, hogy milyen oktatási erőfeszítésekre van szükség 2030-ig, Tehát figyelembe vettük az Magyarországon az összes formális iskolarendszerű oktatási modellt. Számos javaslatot tettünk le az asztalra, az újraképzéssel és a szakképzéssel kapcsolatban differenciált és intelligencia témájú oktatást biztosítunk a jelenlegi közoktatási és felsőoktatási rendszerben, ugyanígy tanároknak és előadóknak is volt javaslatunk arra, hogy találkozunk az iparágakkal, azokkal az iparágakkal és vállalkozásokkal, amelyek számára ez érdekes lehet. Javaslatot tettünk az oktatási képzési rendszer lehetséges reformjára. Javaslatot tettünk arra, hogy a mesterséges intelligenciát és az informatikát vonjuk be a felsőoktatás témái közé, és terjesszük ki ezzel az oktatást javaslatot tettünk arra is, hogy növeljük meg jelentős mértékben a mesterséges intelligenciával foglalkozó, illetve az informatikával és vagy eh, mesterséges intelligenciával foglalkozó oktatók és tanárok számát. Általános eh, actions from the government, industry and education az egész oktatásban felhívást tettünk arra, hogy együttműködő és támogató jellegű környezetet hozzanak létre, figyelembe a jelenlegi kereteket, és ezeket alkalmazzuk a adottságokra. A projekt eredményei nos lehetőséget ad ez arra, hogy létrehozzuk és helyek lecseréljük leváltsuk úgymond azt a munka... AI, the introduction of AI. Tehát ez arra nekünk lehetőséget, hogy a egyébként képzett munkaerőt olyan módon képezzük át, illetve olyan új munkaerőt képes, képezzünk, hozunk létre, amely valóban megfelel a piaci elvárásoknak így az mesterséges intelligenciára vonatkozó képzést kibővítjük, hogy ne csak az informatikáról tanuljanak az emberek. Fontos, hogy versenyképesebbé tegyük a kis és középvállalkozásokat is ezen a téren. Köszönöm a figyelmüket. Um, uh, Most megadnám a szót minden képviselőnek. Eh, akinek kérdése van. Thank you, Madam Chair, for the floor. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mind a két felszólalónak. Lenne egy kérdésem a pedagógusok eh, szerepének a változása kapcsolatban eh, mi a szerepe az élő tanárnak akkor, amikor az oktatásba bevonjuk a mesterséges intelligenciát? elnök. Szeretném összegyűjteni a kérdéseket, és a részvevők majd együtt válaszolnának a kérdésekre. Sojdrova asszony. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm ezeket a kiváló prezentációkat. Különösen ez a magyar projekt érdekel, ugyanis itt fennáll az a félelem, hogy a munkahelyek elvesztése bekövetkezhet. Ez egy eléggé valós és elterjedt félelem. És úgy vélem, hogy a tagállamok kormányainak elég gyorsan kellene re reagálniuk erre az új jelenségre. Úgy vélem, hogy érdekes meghallgatni ezeket a prezentációkat, de nem konkretizálódott még a helyzet. Ön szerint be kellene ruházni a technológiákba, van-e másfajta képzési forma, amely segíteni a tanárok felkészítését erre a jelenségre? És aztán az információs technológiákat is meg kell ismerniük a diákoknak. Vajon ez is része konkrétan az önök projektjének? Eh, Andrea Bocskor. Köszönöm, Bocskor Andrea következik. Köszönöm szépen, magyarra váltok, mert szeretnék egy-két kérdést feltenni magyar kollégámnak. Magyarország kiemelten kezeli az innovációt, illetve a technológiai fejlesztéseket, a kutatásokat, és ezért a, egy külön minisztérium foglalkozik ezzel a területtel. Számomra ez is azt mutatja, hogy ez mennyire fontos prioritás, és mennyire, mennyire kiemelten kezeljük ezt a területet. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a, a projekt, amiben, amiben részt vettek, illetve ami megvalósult, milyen társadalmi rétegeket érint, illetve kiknek, a, kiknek segít leginkább, illetve milyen, milyen szektorokat érint úgyhogy, úgyhogy nagyon fontosnak tartanám, hogy, hogy lássuk azt, hogy e, ez mennyire, mennyire terjed ki a társadalom különböző rétegeire. Ja, ich würde an dieser Stelle zu Először is egy kis szünetet tartani a kérdés felvetésben, a válaszadásra adok most lehetőséget, aztán még lehet majd kérdezni. Először, ha megengedik, akkor Bocskor Andrea képviselőasszonynak válaszolnék. Milyen projekt, ez a projekt milyen társadalmi réret érint? Tulajdonképpen mindenkit érint. Figyelembe vettük ugye a, a az egészséges épp embereket, de így ugyanúgy figyelembe vettük az, az súlyosan hátrányos helyzetben lévőket. Itt ugyan a prezentációban nem fejtettem ki, de javasoltuk a, a kormánynak gyakorlatilag, hogy egy úgynevezett PTEC programot vezessen be. Magyarul ehhez három fél kell, Egyrészt nincsen bemeneti követelmény, tehát így a hátrányos helyzetűeket jobb helyzetbe hozza. Másik oldalról ez egy mentorálással egybekötött program, illetve szakképzés és technikus képzés, négy plusz két fél éves, három fél kell hozzá, elsősorban egy szakiskola, másodszorban egy felsőfokú intézmény, aki kiegészítő tananyaggal, tananyaggal támogatja a, a képzést, harmadsoron pedig egy multinacionális vállalat, vagy egy versenyszférában szereplő vállalat, aki mentorálással támogatja a, a, ezt a hátrányos helyzetű illetőt. Fontos az, hogy ha ezt a képzést elvégezte, akkor technikusi képesítéssel tovább tudjon menni gyakorlatilag a felsőoktatási rendszerbe, tehát egy kreditrendszer átjárhatóságot kellett biztosítani, illetve kell biztosítani, hogy ez megvalósuljon. Magyarországon már van érdeklődő középiskola, és tárgyalások folynak erről. Milyen milyen szektorokat érint, tulajdonképpen hát minden szektort. Tehát, hogy ezt nem lehet egy szektor, benne van az egészségügy, az ipar, ipar abszolút minden szektorával, az oktatás, úgyhogy ez a projekt ilyen értelemben mind, mind az AI hatását tekintve, mind pedig az oktatás figyelembe véve minden szektort érint. És akkor még mindig visszafelé mennék. okay. Okay. Uh, Szajdová asszony kérdésére próbálok válaszolni, és hogyha valamit kihagytam, akkor kérem szóljon. Tehát ugye azt tudom elmondani a projektről, hogy Magyarország ezt kiemelten fontosan kezeli. Tehát ha látták azt a táblázatot, ahol a különböző projektek voltak, azok mind alapját képezik a nemzeti AI stratégiának, és gyakorlatilag a már bejelentett AI akciótervnek, azt tudom, hogy mondani, hogy technológiába, természetesen mindenbe be kell ruházni. Technológiába be kell ruházni, de ezt megteszik ugye azoknak, azok a, a, a, a az érintettek, akiknek érdekükben áll, de nekünk, mint, és most az oktatási projektvezetőjeként mondom, nekünk az oktatásba kell beruházni. Tehát ugye itt az előttem felszólaló kollega is mondta, hogy milyen félelmek vannak a munkaerőpiacsal kapcsolatban jobb félni, mint megijedni, úgyhogy fel kell rá készülni, tehát investálnunk kell mindenféleképpen az oktatásba, és itt ö, ö, tulajdonképpen minden képzési formára gondolok, mert az oktatási projekt, illetve az oktatási munkacsoport mind ö, a, az informális csatornákat, tehát ez az AI mindenki egyeteme, ö, lefedi azt, aki nincsen a formális oktatási rendszerben, és ugyanúgy pedig ugye ez a tömegoktatási projekt, ez gyakorlatilag a formális oktatást fedi le. Tehát itt mindenkit, ez egy társadalmi összefogást igényel, és mindenkit be kell vonni, pontosan azért, hogy megelőzzük, amit, amit nem tudjuk ugyan, hogy pontosan, hogy milyen kimenetelű lesz, de készüljünk föl a, az esetleges negatív hatásokra. nem tudom, hogy megválaszoltam a kérdést, vagy volt-e még valamilyen része, ami eset... Igen. És a harmadik kérdés az nekem szólt, vagy a tanár human teacher changes. Aha. Oké. Okay. Um, én nem gondolom, hogy az embereket le kell cserélni. <laughs> Tehát az AI-t emberek hozták létre. <laughs> Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy az ember az érték, az AI az nagyon jó, használjuk jóra. Van egy ilyen szervezet is, hogy AI, good for AI. Tehát mindenféleképpen használjuk jóra, de én nem cserélném le az embereket. Természetesen az, hogy e-learningről beszélünk, az nem egyenlő azzal, hogy lecseréljük az embereket. Ugye ez a digitalizáció mondjuk az, hogy harmadik foga, mert az első az, hogy gyakorlatilag a, a, a az oktatást, hogy is mondjam, tehát a tanulók gyakorlatilag az egyetemekkel egy, form, egy ilyen digitalizált formába tartják a kapcsolatot, a csúcsa pedig az, amikor már az oktatási folyamatokat is digitalizáljuk, és gyakorlatilag ez az e-learning, de ez nem azt jelenti, hogy itt nincs szükség egy tanárra, hiszen egy tanár nem csak algoritmusok alapján tud válaszolni, hanem azért millió egy kérdése lehet egy diáknak, és hát mentoringra mindig szükség van ami nehezen standardizálható, bár vannak rá példák. <coughs> Uh, Köszönöm szépen. Néhány reakció a tanárok szerepével kapcsolatban. A mesterséges intelligencia fejlesztése eh, segít abban is, hogy eh, a tanárok a kapacitását jobban kihasználjuk, hiszen sok munkát kivált, eh, motivációt, támogatást eh, biztosít, az, az emberi oktatók, emberi tanárok empátiával rendelkeznek. És ugye a digitális műveltség korát éljük, és lassan el kell kezdenünk a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos műveltségről is beszélni, hogyan azonosítsuk ennek a kockázatait, hogyan tudjunk szembenézni azzal, hogy mit is tud nyújtani a mesterséges intelligencia. Ugye a tanár szerepe lényeges és font, abszolút fontos, elkerülhetetlen, de változik. A tanárok új tanulási platformok alkotói, ennek nagyon sok példáját látjuk például Lettországban, ahol a tanárok olyan fejlesztési projektekben vesznek részt, amelyek például nyelvtanulás segítő chatbotokat hoznak létre, ami a munkaerő, a munkahelyek elvesztését illető kérdésre mondanék, úgy gondolom, hogy pont itt jobb helyzetben van ez az ágazat, mint más ágazatok, hiszen ez egy nagyon kreatív szakma, és pontosan a mesterséges intelligencia azt a fajta munkát csinálja meg jó, ami repetitív, jó programozható, unalmas, fárasztó, ehhez képest a kreatív területeken megmarad az embereknek a szerepe. és hát nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy a kreatív iparágnak a képességeit erősítse, e, de fontos lenne, hogy az alkotók is megértsék, hogy újfajta művészeti tevékenységekhez hogy tudják mesterséges, mesterséges intelligenciát felhasználni. Az adatvizualizáció például segít nagyon sokat a fejlesztés különböző vonalkozásének a megértésében. Új piacot kell létrehozni olyan művészeti alkotások kereskedelmére, amelyeket a mesterséges intelligencia hozott létre például. Fontos, hogy a közfenntartású, közcélú kulturális gyűjtemények is felkészüljenek a lehetséges változásokra. mert a mesterséges intelligencia arra is felhasználható, hogy jobban megmutassa az embereknek az európai kultúra teljesítményeit. És azt látjuk, hogy ezek a lehetőségek messze nincsenek meg kihasználva. Jó magam is szeretnék feltenni egy kérdést, és ha lehet, a bizottságtól is szeretnék erre választ kapni és aztán majd kérdezem azt, hogy a második fordulóra szeretne még valaki kérdés feltevése jelentkezni a képviselők részéről. Nem látok ilyet. A képzés és a kreativitás témáját szeretném felvetni, a digitalizáció, az e-learning különbségeit illetően. Ugye itt a mesterséges intelligencia tovább fejleszteti ezen területeket, hatalmas adatokat kell, adatmennyiségeket kell feldolgozni, és a képzési ágazatban ez ahhoz vezethet, hogy minden lehetséges tartalmat összehozunk Európából, és új tantervek, tanulási tartalmak keletkeznek, amelyek az egyénre szabottak, az egyes tanuló igényeire, és a mesterséges intelligenciát ez különbözteti meg a puszta digitalizációtól. Tehát ez egy további feldolgozást, kreatív összetételét teszi lehetővé az adatoknak, és egyénre, személyre szabott oktatást tesz lehetővé. Attól függetlenül, hogy a tanár tudja kezelni ezeket a technikákat, a tanár szerepe megváltozik. Ő az érzelmileg erősebb, a támogató, tehát itt a ö, tanulás tartalma strukturálisan is megváltozik mert a tartalmakat be lehet gyűjteni különféle adatok összevezetésével, és itt most a jövőbe tekintünk, öt lépéssel előre kell gondolkodnunk, hogyha nem akarunk a fejlődés mögött kullogni. Ugyanez érvényes a kreatív területre, már most is. Ugye a Rembrandt keretében van lehetség arra, hogy új műalkotásokat alkossanak a mesterséges intelligencia segítségével. Ez nem csupán reprodukciós dolog, hanem itt az adatok alapján új tartalmakat lehet úgymond generálni. Rengeteg új kreáció, alkotás születhet tehát, hogyha nem csupán Rembrandt festményeit, hanem ugyanezen, ugyanazon korszakból más régi mesterek alkotásait is megnézem, és megnézem, hogy ebből milyen műalkotást lehet létrehozni. Hogyan kezeljük ezeket a jelenségeket? Mi a művész szerepe, az alkotó szerepe? Ugye valaki tanult egy művészeti főiskolán, és ez mennyiben különbözik attól, amit a gép tesz vagy tehet, amikor a dolgokat újra kombinálja egymással. Ugye az interneten is zajlanak viták erről, ugye arról is szó van, hogy a harmadik felek tartalmait átvesszük, ezeket újra eh, alkotjuk, újra szervezzük, és ez egy önálló művészet a mesterséges intelligencia rendszerek is képesek lesznek majd erre. Hol vonnák meg, hol vonnák meg önök a határokat az ember által alkotott művészet és a mesterséges intelligencia között? Yeah, um, yeah, thank you for, for this question. Köszönöm ezeket a kérdéseket. nagyon sok lehetőséget látunk arra, hogy az mesterséges intelligencia hogy tud segíteni az emberi kreatív erők felszabadításában. Um, <clears throat> facilitates creativity, not, uh, Lehetővé teszi a kreativitást, és nem lecseréli az embereket, nem helyettesíti az embereket. Az egyik példa, amit említhetek, az a, a divat uh, teréről tudom ide hozni Jazz Nichols Marsh például, aki divattervező, multiszenzoros eszközöket kombinált úgy fajta divat cikkekkel viselhető, de művészi módon megtervezett eh, ruhadarabokról beszélünk, amelyek azonban nagyon hasznosak, mert eh, eh, például a stroke betegeket ö, ö, ö, olyan érzékszervi élményekhez juttatják ezek a ruhadarabok, amelyek segítik a fölépülésüket. Tehát az mesterséges intelligenciának van lehetősége arra, hogy különleges igényű embereken segítsem, vagy említhetném a mesterséges intelligenciával létrehozott zenét. új zene előállító technológiákról beszélünk, ahol az inputot eh, eh, az input az emberektől származik, de nem kell hozzá eh, különösebb művészeti vagy zenei képzettség, és az, inf- és az emberek megcsinálhatják mesterséges intelligencia segítségével a saját zenéjüket, anélkül, hogy tudnának hangszereken játszani, vagy ismernék a szófést, vagy bármi. a megfelelően alkalmazott mesterséges intelligencia lehetőséget ad eh, az emberek kreativitásának kibontakoztatására. De fontos meghúzni a határvonalat a között, hogy valahogy a gép egyedül maga generál művészeti alkotásokat, vagy pedig emberek hoznak létre művészeti alkotásokat az a mesterséges intelligenciára alapuló eszközök felhasználásával. Ugye fölmerül a kérdés, hogy milyenféle szellemi tulajdonjogok kapcsolódhatnak egy olyan alkotáshoz, amit a mesterséges intelligenciára alapuló technológia hozott létre autonóm módon. Ami az oktatás változását illeti, joggal említette az egyéniesítést, a personalizációt, a személyre szabást, és azok az mesterséges intelligencia eszközök, amelyek most vannak kifejlesztés alatt, azok a, tanul, a, tanít, a tananyagot apró kis elemecskékre bontják le, és lehetővé teszik a hallgatók, a diákok, a tanulók számára, hogy ezeket egyesével sajátítsák el olyan módon, amely mód nekik leginkább személyesen megfelel. Ehhez azonban fontos, hogy ne csak technológiában gondolkozzunk, hanem oktatási ö, szakemberek és pedagógusok is vegyenek részt ennek a kilakításában, hiszen az mesterséges intelligenciát is az emberek hozták létre. Ezért van szükség olyan új generációs mesterséges intelligencia rendszerek létrehozására, amelyeket az oktatásban széles körben lehet használni. Okay, just uh, some uh, comment on it. So regarding to the... A tartalommal kapcsolatos megjegyzésem lenne. Készítettünk egy teljes oktatási tervet, Meggyőződésem, hogy nagyon fókos az iparágak szükségleteire koncentrálni, hogy elkerüljük a lehetséges negatív hatásokat, erre fókuszálunk. Um, uh, of course there is some personalization or spe- Ami a uh, specializáció és a személyre szabás kérdését illeti, ugye meg lehet választani, hogy az adattudományok fele megy el az ember, vagy más irányba. Eh, vagy, a, vagy a, a, az önautonóm rendszerek felé, vagy a robotika felé, van erre lehetőség. Minden esetre mi az ipar eh, szükségletére koncentráltunk. Commission. Köszönöm, szeretném megkérni a bizottságot eh, bármely főgazgatóság részéről, hogy tegyen meg megjegyzését. A Connect főgazgatóság részéről köszönöm a szót. A mai digitális csomag egyik fő eleme az a technológia, amely az embereket szolgálja. Tehát már elmondtuk, hogy felöleljük mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az mesterséges intelligencia biztosít, de fontos, hogy ez az embereket, az ember lehetőségeit gazdagítsa olyan intézkedések ez, amelyek a mesterséges intelligenciára vonatkozó white paperben, fehér könyvben is szerepelnek az embereknek, ennek fel meg kell érteniük, hogy mi is ez a mesterséges intelligencia, mindenkinek rendelkeznie kell a mesterséges intelligenciára vonatkozó műveltséggel, olvasottsággal, tájékozottsággal, hiszen mindenkinek a munkáját meg fogja változtatni mesterséges intelligencia és az adatok felhasználása. Ezen kívül természetesen meg kell erősíteni az európai az e- Európában Európa tehetség kincsét gyakorlatilag a tagállamok és a bizottság már 2018 végén elkezdett ezen dolgozni, jelen pillanatban átfogó nemzeti stratégiákat dolgoznak ki a tagállamok. Most hallottunk Magyarország példájáról, akikkel együtt dolgoztunk többek között. Az egyik pilótaprogram pedig arról szól, hogy hogy tudunk olyan új tan, benneteket, tanterveket eh, kialakítani, és olyan, harmadik, olyan eh, felsőoktatási eh, szakokat létrehozni, amelyek ennek a szemléletnek megfelelnek. A 21-27-es költségvetés kifejezetten foglalkozni fog önálló címként a mesterséges intelligenciával kapcsolatos költségvetési tételekre. Yes. Good afternoon. Jó napot kívánok! Nagyon röviden a saját részemről én is szeretnék köszönetet mondani a DJ a nyitott koordináció módszerével támogatja a tagállamokat. Intelligence. So I would like to um, first of all mention that we have already organized a peer learning activity. Um, igyekszünk a digitális készségekre és kompetenciákra vonatkozó ljubljanai két és fél napos műhelymunkánk e, eredménye alapján olyan területekre koncentrálunk, mint a jelenlegi kezdeményezések megosztása a tagállamok között, vagy a koordinált Eh, mesterséges intelligencia terv kialakítása. Másrészt szeretnék rámutatni arra is, hogy a digitális oktatási akciótervben, amelyet a bizottság 2018. januárjában kiadott, van egy olyan intézkedés, amely kifejezetten a mesterséges intelligenciának az oktatás való bevonásáról szó. Két prototípus van, az egyik egy készség térkép tulajdonképpen, amely a konkrét oktatási programokban elsajtott készségeket eh, eh, veti össze a konkrét munkahelyek által eh, igényelt készségekkel. Meghatározok, hogy milyen programok felelnek meg leginkább a készségigényeknek, másrészt ennek alapján új, napi, új oktatási programokat határozunk meg, másrészt az is foglalkozunk, hogy milyen fajta mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzésre van szükség a különböző gazdasági ágazatokban, hiszen azt mindenki elmondta teljesen világosan, hogy a mesterséges intelligencia szinte minden munkakörre ki fog hatni valamilyen módon. A digitális csomag, amely, amelyben mi is bemutattuk idén hogy mit fogunk tenni idén júniusban, konkrétan egy új Eh, digitális kommunikációs intézkedési tervet fogunk eh, eh, kihozni. Az egyik konkrét téma itt például a tanulási folyamat elemzése mesterséges intelligenciás eszközökkel. Másrészt nyilván az oktatás minden szintjén fokozni kell a mesterséges intelligenciára vonalkozó tudatosságot Elnök, köszönöm szépen, akkor megnyitnám a meghallgatás második részét. És megadom a néhány percre, az, a néhány percre Bocskor kollégámnak adnám át az elnöki szerepet, majd Eleonor Rozáti doktor kapná meg a szót 10 percben. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok! Én a rendelkezésemre álló időben három dolgot szeretnék véghez vinni. Először is az emi kreativitás példáit szeretném bemutatni, aztán azt is bemutatni, hogy hogy jutunk el idáig, illetve hogy a jogszabályok milyen akadályt jelentenek, illetve ezután pedig milyen jogi védelem áll rendelkezésre hogyan lehet ezeket a kreatív műveket megvédeni, gyakran ezek semmilyen emberi munkának nem eredményei. A copyright volt ugye az a rendszer, amelyet a leginkább a műalkotásokhoz, zenei alkotásokhoz kapcsolnak. Úgyhogy kezdjük is hogyha erre a képre nézünk, akkor talán valami olyasmi érzésünk van, hogy hm, minthogyha Rembrandt egy festménye lenne, de nem erről van szó. Ezt a festményt a mesterséges intelligencia hozta létre. 346 Rembrandt festmény adathalmazából kiindulva meghatározta a Rembrandt stílust, és ennek alapján egy ilyen festménnyel állt elő. Ez a munka úgy, úgy néz ki, mint bármely más festmény. Az egyetlen sajátsága annyi, hogy nem emberi lény festette, hanem egy gép. És a zenei világból is tudnék példákat, néhány videót szeretnék lejátszani most. Ezt a zenét is tulajdonképpen a mesterséges intelligencia hozta létre a Beatles stílusában. Persze abban egyetértünk, hogy, hogy maga után kívánni való, de azért egy picit hasonlít a Beatles stílusára, most pedig hallgassuk meg a következő példát. Ez pedig egy olyan zeneszám, amelyet a mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre. Tehát az előzőtől eltér abban, hogy itt az emit csak segítségként használták fel, viszont az első esetben önállóan egyedül az emi hozta létre a zenét. Tehát itt két különböző kérdést vett majd fel a két szám. És hogyha tovább tudok ugrani a következő diára, akkor be tudom mutatni a következő példát. Ez pedig egy olyan doodle, amit a Google tett közzé tavaly Johann Sebastian Bach születésének évfordulóját ünnepelve, és a felhasználók az emével tudtak Bach stílusában zenét írni, valami olyasmit, ami úgy hangzott, minthogyha Bach által komponált zeneszám lenne. És persze még az egésznek a korai szakaszában vagyunk, de az látszik, hogy az EMI nem tesz semmit önállóan, tehát még mindig emberi inputra van szükség, legalábbis a legelején. Viszont a potenciális lehetősége megvan annak, hogy autonóm módon egyedül az EMI létrehozzon valamit. Nos, hogyan is jutunk el idáig? A válasz erre a kérdésre az, hogy rengeteg adat és szöveg felhasználásával, amelynek segítségével az emit képezzük. És ezért fontosak az adatbányász technológiák, mindenfajta gépi tanuláshoz és egyébhez elengedhetetlenek. Az EMI szíve, lényege is ez. Az Európai Bizottság, ahogy tudják, közzétette az európai adatstratégiáját, és ebben megemlíti azt, hogy az adatok értéke a felhasználásokban rejlik, és hogy befolyásolja mindez a mesterséges intelligencia alakulását is. A parlament és a tanács új copyright irányelvet fogadott el a legutóbbi ciklusban, amelyben szerepelnek kivételek adatbányászatra és egyebekre, de vannak még nagyobb korlátozások, amelyek akadályozzák ezt a fajta tevékenységet kreatív szempontból. A bizottság a dokumentumában arról beszélt, hogy a meglévő copyright és kereskedelmi titokra vonatkozó szabályozást felül kell vizsgálni, mert az új kivételeken kívül vannak még olyan jogi akadályok, amelyeket le kellene bontani. Tehát megmarad a kérdés, hogy vajon akkor most hova tovább. Ha létezik egy olyan alkotás, amelyet az EMI hozott létre, akkor védi ezt vajon a copyright jog, vagy sem, így kellene legyen, vagy sem. Ezt a festményt szintén a mesterséges intelligencia készítette, ezen a honlapon lehet megtalálni, az obviousart.com honlapon, és Edmond de Bellamy stílusa. Ezt a festményt egyébként a Christie's egyik árverésén 2018-ban eladták, méghozzá több mint 400 ezer amerikai dollárért. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon értékes ez az alkotás, de nem tudjuk, hogy milyen jogok kísérik. Tehát felmerül sok fontos kérdés. Az első, a copyright jogszabály elismerje a nem emberi alkotókat, vagy csak emberi lény alkotók élvezhetik a védettséget? Másodszorban, amennyiben igen a válasz. Ezek a műalkotások vajon eléggé eredetiek-e ahhoz, hogy kiérdemeljék a védelmet, hiszen a az emberi világban ugye az alkotó személyes kezenyoma, személyes kreativitása okán jár a védettség. Ez a fajta személyes kreativitás megnyilvánul -e egy ilyen mesterséges műben? Ez lesz talán az egyik legérdekesebb kérdés. És aztán az is, hogy vajon ki a jog birtokosa? Az adat halmaz tulajdonosa, amelynek segítségével ezt létrehozták? Vagy tulajdonképpen a számítógép tulajdonosa, amely a, lét, a művet, művet létrehozta, azé lesz a copyright? és hát persze most még nincs sok ilyen alkotás, de hogy egyre több lesz, egyre komolyabbá válik majd ennek a kérdésnek a megválaszolása is. Végül pedig a mesterséges intelligencia alkotásainak a copyright védelme elég összetett téma, szerte a világon foglalkoznak ezzel szakértők, és valószínűleg most ez az egyik leggyakrabban megvitatott téma a világon. Véleményem szerint sürgős is ez a kérdés, illetve nem is. Hát ugye azért nem, mert egyelőre csak néhány példát láttunk arra, hogy a mesterséges intelligencia kreatív munkájának mi az eredménye, de mindig volt emberi beavatkozás, tehát mindig vissza tudjuk vezetni a szálakat egy emberhez, aki elindította a folyamatot, vagy egy embercsoporthoz. A jövőben viszont elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia magától össze tud gyűjteni adatokat, és ezek alapján létre tud hozni valamit, ugyanúgy, ahogy mi mint amikor a saját történetünket megírjuk, ugyanígy erre képes lesz a mesterséges intelligencia is. Ez viszont megváltoztatja a helyzetet nagyon gyorsan, és ugye már most is rengeteg a változás, az elkövetkezendő 5-10 évben egyre több teljesen autonóm emi rendszer lesz, amely saját maga önállóan fog létrehozni mindenféle alkotásokat. Ekkor viszont az EU-ban is nagyon sürgős lesz az a kérdés, hogy milyen fajta jogszabályi keretek közé fogjuk ezeket a tevékenységeket. Európában a copyrightra általában úgy tekintettek, mint a szerző természetes jogára. Tehát, hogyha valaki létrehoz egy műalkotást, akkor jogosult a védelemre. Vajon ugyanezt az érvelést lehet-e alkalmazni az emi kreativitásra? Lehet, hogy ez nehézségekbe ütközne mert ugye erkölcsi jogok is kapcsolódnak a copyrighthoz, tehát ugye, hogy a saját munka, munkájának megsemmisítése ellen tiltakozhat a létrehozó, az alkotó, és így tovább. Ráadásul a védelem ugye a szerző élete plusz 70 év, hát a mesterséges intelligencia esetében ezt hogy számítanánk ki? vagy esetleg, hogyha új verziója jelenik meg a mesterséges intelligencia rendszernek, amely létrehozta az alkotást, akkor jár le a copyright, és így tovább. Tehát ezek a kérdések eléggé, hát megvilágítják ezt a helyzetet, ami elég bonyolult, és látható, hogy valószínűleg egy szói generis rendszert kellene alkalmazni, ahol a befektetést védjük, olyan fajta jogi védelmet biztosítunk, amely egyfajta személyre szabott, de nem túlságosan kiterjedt, annak érdekében, hogy a harmadik felek is tudjanak a mesterséges intelligencia felhasználásával tevékenységet folytatni, ilyen alkotó tevékenységet. Zárásként pedig a teljesen autonóm emére adok egy példát, ugye Pinocchio fabábú volt először, mindenki ismeri a történetet, aztán lett, kisfiú lett belőle, és a mesterséges intelligencia is ugyanígy lehet egyre autonómabb, és egyre közelebb jöhet az emberi lényhez. Ezzel zárnám, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much for this quite interesting. Nagyon érdekes volt ez a de éppen sokkolónak nem mondanám, de azért elgondolkodható előadást. Most pedig megadnám a szót Krisztof Krünkének ugyancsak 10 percben. Yeah, thank you very much. And good... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a kedves meghívásokat, hogy részt vehessek. Ezen a mai ülésen én is elmondanám önöknek a jogi hívásokra kapcsolatos gondolataimat a mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatban az audiovizuális ágazatban. Mint látják, teljesen analóg eh, eh, anyagokkal készültem, konkrétan eh, papírból beszélek. De ki kihasználja a mesterséges intelligenciát az audiovizuális ágazatban, és miért fontos ez az audiovizuális szolgáltatások, a médium szolgáltatások keretében. Nos, először is a mesterséges intelligencia olyan rendszereket jelent, ahol az algoritmusokat eh, széles értemben eh, használják, bármilyen eh, számítógép rendszer, amely input adatokból output adatokat termel, alapvetően mesterséges intelligenciának tekinthető Nyilván ezek a rendszerek bonyolultságokat tekintve idővel valóban autonómá válhatnak. Két csoport van, akik használhatják ezeket a technológiákat az audiovizuális és médium szolgáltatások esetén. Az egyik a tartalombiztosítók, a másik pedig a, a, a, a tartalom megosztó szolgáltatók, mondjuk videó megosztó platformok. A tartalomszolgáltatók esetében a mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy új lehetőségeket használjanak, az audiovizuális tartalmakat, ideértve a deepfake tartalmakat. Ugyanakkor lehetőséget ad az intelligenciás tartalom kapcsolatteremtésre és a, a Eh, különösen a videó megosztó platformokon keresztül, figyelembe véve eh, az személyre szabott preferenciákat. És tulajdonképpen olyan eh, kontokat lehet hozni, amelyeket mesterséges intelligenciával kezelnek, és amelyek trendeket hoznak létre adott esetben. Tehát a mesterséges intelligenciát így úgy lehet használni, hogy olyan benyomást kelt, mint hogyha élő emberek nyilvánulnának meg, és az emberek egyre inkább megbíznak így a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakban. Ezt nevezhetjük a mesterséges intelligencia humanizálásnak is. Tehát gyorsan úgy lehet, meg lehet teremteni egy olyan helyzetet, amikor úgy tűnik, mintha nagyon sok felhasználó osztanna meg egy adott véleményt vagy tartalmat, Tulajdonképpen ez nem más, mint a gépek által generált kommunikáció sokszorozása, multiplikációja. Na most különböző célokra fel lehet használni először is a mesterséges intelligenciát, fel lehet szolgálni a kommunikáció monitoringjára, ki lehet vele szűrni vonatkozó törvényeket, megsértő kommunikációt, vagy megosztásokat. Másrészt arra is használják az ágazat vállalkozásai, hogy intelligens módon hozzáférjenek az információkhoz, illetve célzottabban tudják személyre szabni a tartalmakat kereskedelmi célokból. Nos, miért fontos a mesterséges intelligencia ebből a szempontból? A médiumok szabályozása két részre osztható, az egyik a védő, védő jellegű, a másik pedig a lehetővé tevő jellegű szabályozás. Ugye a védőszabályozásnak az a lényege, hogy a félrevezető információkat tudjuk korlátozni, másrészt pedig fontos, hogy meg tudjuk találni, hogy mi az, ami a tartalom, amire nincs szükség, vagy ami, amit, ami kéretlen, vagy ami adott esetben káros. Általában a, maguk a média szolgáltatók is nagyobb hitelességet tulajdonítanak a szerkesztői és néven ellátott eh, anyagoknak szemben eh, a különböző kereskedelmi vállalkozásoktól származó eh, információknak. Úgyhogy fontos, hogy legyen egy kritikus távolság. És úgy gondolom, hogy az mesterséges intelligencia által lehetővé tett tartalom megosztást ugyanebből a szempontból kell szabályozni. A felhasználók ugyanis különösen nagy mértékben hisznek a hiteles emberi kommunikációban, és az baj lehet, hogyha mesterséges intelligencia teremti meg azt a benyomást, hogy itt élő emberek által generált tartalomról van szó mert ettől hivatal, hitelesebbnek tűnik a tartalom. Kötelezővé tehető például újra kezdem, tehát a német törvények nemrégiben kötelezővé tették azt, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakat eh, eh, kötelezően eh, címkézni kell, mint ilyet így nem lehet félrevezetés, illetve nem kerülhet sor a törvénysértő tartalmak megosztására, amely egyre inkább problémás. Úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia rendelkezésre állása azt mutatja, hogy a videó megosztó platformokkal szemben előbb-utóbb elvárás lesz, hogy bizonyos illegális tartalmakat szűrjenek ki, például különösen eh, erőszakos eh, eh, anyagokat, vagy a pornak jellegű anyagokat. Erre például alkalmasak olyan rendszerek, amelyek mesterséges intelligencia segítségével szűrik ki ezeket a tartalmakat. Ugyanakkor van egy másik funkciója is a szabályozásnak, amely lehetővé teszi azt, hogy a közcélú médiumok be tudják mutatni a sokszínű véleményeket, amelyek születnek egy-egy témában. Nyilván mindannyian tudnak arról, hogy milyen a visszhangkamra effektus, amikor mindenki csak az ismerőseinek a tartomait olvassa, azoknak az ismerősnek a tartomait, akikkel amúgy is egyetért. Ez egy kockázat, olyan kockázat, ahol az intelligens tartalom szűrésnek lehet szerepe, amely biztosítaná azt, hogy valóban sokszínű információhoz jussnak hozzá az emberek. Lehetnek rendelkezések az átláthatóságon, a kapcsolatban, és az AVMSD módosításaira is szükség lehet az egyik rendelkezés az, hogy a nagy szolgáltatóknak be kell azonosítaniuk, hogy egy-egy tartalom csomag az milyen algoritmusokat használtak. A megállapodás 94-es cikke értelmében a szociális, a, a társas weboldalak, társasági oldalaknak kötelező címkézni azokat a tartalmakat, amelyeket sok adat feldolgozásával állítottak elő. Maybe aggregated, selected and presented, but I think taking account of the gravity of Nyilván nagyon sok problémát jelenthet az, hogyha különböző egymással konfliktusban álló szűrési algoritmus szabadulna rá a, a, ezekre a weboldalakra, de el kell ezen is gondolkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, és készülnek a kérdések megválaszolására. Megnyitnám a kérdések sorát. Van-e, aki hozzá akar szólni? Petra Evert. Petra Evert. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Itt gondolok arra, hogy hát nem annyira szeretnénk az audiovizuális irányelvet újra nyitni, hát rengeteg tárgyalás után sikerült ezt végre tető alá hozni. De attól tartok, hogy két-három év múlva nem lesz más tennivalunk, mint hogy újra megnyissuk, újra nyissuk ezt az irányelvet. Könke úr, prezentációval kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy Ön beszélt erről a numerus claususról. Az érdekelne, hogy mit is értett pontosan ez alatt, ezen összefüggésben ez nem volt számomra egészen világos. Aztán a címkézési kötelességről is szólt, hát ez világos, hogyha van ilyen címkézési kötelesség. Egyébként már az irányelben is szerepel, az audiovizuális irányelben ez, a reklámok és más dolgok kapcsán. El tudom képzelni, hogy ez, hogy lehetőség lenne egy ilyen kötelezettség bevezetésére. Ugyanakkor, amikor a proaktív intézkedésekről beszélnek, akkor kicsit idegesé leszek, így a tartalom szűrésről. Nekem mindegy, hogy most a mesterséges intelligencia szűri a tartalmakat, vagy egy ember. Nem ez a lényeg. Az alapjogokra való kihatása ennek a tevékenységnek mindkét esetben elég jelentős lehet. És tudom, hogy ön különbséget tesz az output responsibility és az input responsibility, között. Számomra még nem világos annyira a különbség, mert a végeredmény mindig ugyanaz, azaz a kommunikáció korlátozása illetve az, hogy ezt egyáltalán valaki rendelkezésére bocsássuk. És ez mindkét esetben ugyanaz. Nem világos tett számomra, hogy ez a különbség tétel mennyiben is segíthetne. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Ahogy kollégám is kérdezte a tátlan szűrők kérdéssel kapcsolatban. Ugye egyik kérdés az, hogy megfelelünk-e a jelenlegi rendeletek követelményeinek, és az alapvetően illegális tartalmak, amit tudunk kezdeni, hiszen itt lehetnek jogi kérdések, lehetnek biztonsági kérdések, lehetnek szellemetlen nagyok és sértések hiszen ezt a, azért fontos ez, mert az mesterséges intelligencia lehetővé teszi ezeknek az eh, ellenőrzéseknek a végrehajtását. Eh, több tagállamban is van erre kísérlet. A kérdésem azonban inkább eh, azzal függ össze, hogy az előadók a művészettel kapcsolatban, a szellemi jogokkal kapcsolatban milyen szenvedés vitát folytattak. Ugye Eh, a jogi eh, kategóriák közül a, a morális erkölcsi megfontolások is fontosak, eh, legalábbis az európai kultúrában, és úgy gondolom, hogy a mesterséges, az alkalmazott mesterséges intelligencia segítségével létrehozott művészi tevékenységek, művészi alkotások esetében fölmerül, hogy ezeket lehet-e művészetnek tekinteni. Én nem látom még teljesen világosan azt, hogy ez művészet lenne, és ez fejlődhet, fejlődhet-e, és úgy gondolom, hogy ebben az esetben nyilván a, a morális megfontolásokat világosan külön kell kezelni, de fölmerülnek. Hiszen a művészet egyrészt valakinek a kreativitását, jeleníti meg, de azt is, ahogyan kommunikál a környezetével, és nyilván ha a Beatles stílusában létrehozott zenéről van szó, akkor nyilvánvaló, hogy azok az érzések, amelyeket az emberből kifejt, egészen hasonlóak, mint tehát bármilyen ilyen reprodukció ugyanezt a hatást kelti, mint hogy a fizikai példányjal rendelkeznénk ebből a műből. Tehát itt egy szubjektív kapcsolat van a hallgató és a zenek között, és ugyanezt az összes kérdése kapcsolatban föl lehet vetni. Vielen Dank, ich würde gerne selber auch Köszönöm. Jó magam is. Szeretnék feltenni egy kérdést ezen témáról. Amikor a szerzői jogokról van szó, általában az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adatok alapján dolgozik. Tehát itt mindig először nagy mennyiségű adatot ö, ö, bocsátanak rendelkezésre, elemzik, feldolgoznak ilyen adatokat, és aztán valami újat hoznak ebből létre. Most itt van például Rembrandt példája, akinek a stílusában kép született, ugye egy halott művészről beszélünk, de az élő művészek esetében szerzőjogi konfliktusok is adódhatnak ilyen eljárások esetén, hogyha egy élő művész műveit használja fel a mesterséges intelligencia, átveszi a stílusát, és új alkotásokat hoz ennek alapján létre. Tehát ezen adatbázisok alapján létrehozni új alkotást, ez érinti a szerzőjogokat, vagy sem? Ez a kérdés még nincs végérvényesen tisztázva. Hogyha megnézzük az adatbányászati irányelveket, vagy a szerzőjogi irányelveket, ott vannak szabályozott kérdések, de hogyha új tartalmat hozok létre, hát akkor ez kérdéses. A szerzőjoggal kapcsolatosan az adatbányászat révén már megvolt ez a vita, hogy mennyiben védettek a szerzői jogok egy ilyen tevékenység esetén. Tehát ez az egyik dolog. A szerzők, a szűrők el, illetve azt illetően, hogy, hogy hogyan lehet egyáltalán jelezni, hogy egy adott esetben egy emberi alkotásról van szó, vagy egy mesterséges intelligencia által alkotott műről, itt mindenféleképpen valamiféle címkére van szükség, és persze az elhíreket is meg kellene előzni. Tehát mindazt, amit mesterséges intelligenciával generálnak, azt valahogyan címkézni kellene, ezt jelezni kellene. Tehát itt az, hogy tudatosan kezeljük a dolgokat, vagy engedélyezett módon kezeljük a dolgokat, akár a az interneten, a különféle közösségi hálókon. Tehát, hogyha például Obama beszédéhez öt mondatot hozzá fűzök, anélkül, hogy ezt felismerhetővé tenném, talán, hogyha egy adatelemző nézi meg ezt, az láthatja, de egy normál felhasználó ezt nem érzékeli. Tehát itt mindenképpen biztosítani kell, hogyha valaki egy ilyen jelenséggel konfrontálódik, akkor ö, figyeljen oda arra, hogy ö, hogyan is állnak ezek a dolgok. Talán még egy pótkérdés, mondja Petra Kameri, Kameri Fertasszony. Ugye az átláthatósági kötelezettségről beszéltünk, csak hogy első látásra nem mindig megkülönböztethető, hogy az adott dolog a mesterséges intelligencia vagy jött létre, vagy sem. Hogyan lehet biztosítani az átláthatósági kötelezettség betartását? Én ezt egy döntő kérdésnek érzem, mert szép dolog az átláthatóságról beszélni, de hogyha végeredményben ez nem ellenőrizhető, és mesterséges intelligencia mérnökök mondják maguk, hogy nekünk sem könnyű látni azt, hogy mi is történik itt. Tehát kérdés az, hogy politikusként képet nyerünk arról, hogy egy ilyenfajta átláthatósági kötelezettség egyáltalán betartható-e. Van-e további kérdés. Ha nincsen, akkor a adásra adom meg a lehetőséget, illetve a bizottság tehet nyilatkozatot. Nem látok további hozzászólt, így Rozáti asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. A szűrőket önre hagyom kollégámra. A copyright témájában gyorsan mondanám, hogy ugye az irányelv beszél a 17-es cikkben a szűrőkről, a filterekről, ez egy téma, amelynek még messze nyúló következményei vannak, de ezt a témát önre hagyom, és inkább arról beszélnénk, hogy mi is a művészet, vagy hogy ismerjük fel, hogyha művészetről van szó. Nem tudom, hogy önök találkoztak -e ezzel. Mauricio Catalan Miami-ban néhány hónapja banánt oda celluxozott a falhoz, és ez volt az ő műalkotása. Ha jól tudom, 120 ezer amerikai dollárért adták el, és elgondolkodhatunk, hogy vajon ez tényleg művészet, vagy valami más. Lehet, hogy egy nagyon jó, az biztos, hogy nagyon jó gondolat, de vajon ez érdemele védelmet műalkotásként? Hát ami pedig a kérdést illeti. Jogi szempontból egyre bonyolultabbá válnak a dolgok. Ugye van olyan esetjoga az Európai Bíróságnak, ami mostanában már kialakult, és ez nagyon sok problémát okoz, leginkább a designerek számára. Például, hogyha valaki eh, bútorokat vagy eh, ruhákat tervez, nagyon sok tagállamban eh, egyfajta védelmet élvez, a copyright védelmet élvez, mert esztétikai tulajdonságai vannak, a műalkotásainak, és most viszont az Európai Unió Bíróság azt mondja, hogy nem helyes ez a megközelítés, ugyanazt a megközelítést kellene alkalmazni mindenre, amire a copyright jogszabály vonatkozik, és ez pedig azt jelenti, hogy műalkotásról legyen szó, és eredeti műalkotásról. De gyakorlatilag a bíróság megszabadult az esztétikai érdemtől, a szubjektivitástól, és mindent objektíven mér. És még akkor is, hogyha jönne egy eset, ahol a mesterséges intelligencia eh, kreatív tevékenységéről lenne szó, akkor csak objektív feltételek alapján döntenék el, tehát hogy eredetie, eh, azt, hogy élvezze védelmet. Tehát felmerül a kérdés, hogy most akkor valami, amit valaki másnak a stílusában hoztak létre, kap-e védelmet? A válaszom az, hogy ez valószínűtlen, mert a keretek a kreativitás igen magas szintját követelik meg, tehát a személyiség meg kell, hogy jelenjen a műalkotásban. És hogyha valaki másnak a stílusában alkotunk, akkor ugye eléggé korlátozott a saját kreativitásunk, mert a lehető legközelebb kívánunk kerülni valaki másnak a stílusához vagy a munkájához. Tehát a lényeg, amikor az EMI által készült alkotásokat vizsgáljuk, az, hogy ugye a kérdés, ami felmerül, hogy ki a szerző, tehát hogy emberi lény minősíthető a szerzőnek, vagy sem. Ahol adatbázisok vannak és számítógépes programok, akkor a tagállamok azt mondják, és a bizottság azt mondja, hogy a tagállamok elismerhetnek jogi személyiségeket szerzőnek. De ez a szabadság úgy tűnik nem létezik a zene terén, tehát már rögtön az elején problémát jelenthet az, hogy hogyan határozzuk meg a szerzőség kritériumát, és még akkor is, hogyha nehéz lenne azt mondani, hogy egy műalkotás, amit egy híres művész nyomán készítettek, elég kreatív ahhoz, hogy védelmet kapjon, nincs kizárva. Tehát ezek az általam megfogalmazott felvetések, és azzal zárnám, hogy megismétlem, amit önök is említettek, hogy mire való a copyright. Ugye az európai hagyományban a copyright az gyakorlatilag egy természetes joga a szerzőnek. de hogyha megnézzük az Egyesült Királyságot, Írországot, illetve az USA-t, ott a copyrightot másként látják, ott gyakorlatilag az állam adja ösztönzőként ezt, a, a közösség számára, a társadalom számára hasznos műalkotásokat jutalmazzák ezzel, tehát ösztönözni kívánják az ilyen alkotásokat. Tehát egyfelől egy természetes jog, a másik oldalon pedig a, valakinek a befektetéséért adott jutalom, a copyright. De ugye megvan a kockázata annak, hogy a kreatív műalkotások értéke felhégul hogyha mondjuk megjelennek az EMI által generált fotók. Ezek ugye nagymértékben csökkenteni fogják az emberek által készített fotók értékét ugye a minőségük akár sokkal jobb is lehet, mint az emberi fotósok által készített műveké. Tehát például nagyon sokat szenved már ez a fotóágazat az EMI-től, nincsenek jogi problémák, hogyha mesterséges intelligencia által alkotott fotókat használnak, nem kell ugye a fotóstól engedélyt kérni arra, hogy felhasználják, a fotót, nem kell tárgyalni a jogokról, és így tovább. Tehát nagyon gyorsan elő lehet állítani a fotókat, nem kell vele foglalkozni, hogy védettek vagy sem. Tehát ez a fajta kihívás már érinti az ágazatot a kreatív szektorban. Engedje meg, hogy még egy kiegészítő kérdést föltegyek. Utalt olyan művekre, amelyek hasonlítanak egy alkotó műveire. Mi van akkor, hogyha a gép több különböző műalkotó stílusát keveri össze? Különböző helyekről vesz. Akkor mi lesz ezzel az alkotással? Hát azt mondanám, hogy ha a mesterséges intelligencia teremt valamit, ami más stílust követ, de eredeti, akkor ugye elmondható, hogy jogosult lehet copyrightra, de azt mondjuk, hogy igen, nem emberi szerző készítette ezt a munkát. És nagyon problémás ez a kérdés Európában és más joghatóságokban is. Mondok egy példát. Az Amerikai Egyesült Államokban volt egy ilyen ügy, amit a bíróság tárgyalt, egy majom selfie fotót készített, és persze lehet, hogy ez egy egyszerű hétköznapi butaságnak tűnik, de ez az ügy a végén bíróságra került, gyakorlatilag a copyright jogszabály alapjait kérdőjelezte meg. A bíróság egyébként nem kielégítő választ adott, azt mondták, hogy egy állatnak nincsen jogállása, tehát ezért nem érvényesítheti a jogait. A gyakorlatilag egy technikai választ kerestek, de nem értékelték ki a lényegi kérdést, hogy vajon a majom tekinthető-e szerzőnek vagy sem. Tehát az USA Copyright Hivatala készített egy gyakorlati könyvet, és itt ott szerepel, hogy állat által készített alkotó nem kaphat copyrightot, csak emberi lény. És hát valószínűleg az EU-ban is, több tagállamban is hasonló a helyzet, hasonló a jogszabályi helyzet. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket. Két dolgot szeretnék tisztázni először is. Majd rátérek a a dolgokra. Uh, Bizonyos tartalmakat Nos, that that a certain amount of educational content should be Nos, úgy gondolom, hogy különbséget kell tennünk ugye az input és az output oldali szabályozás között. Ha az output oldaláról szabályozunk, akkor ott a felhasználók jogairól van szó, hogyha az input felől szabályozunk, akkor azoknak az érdekéről van szó, akik szeretnének valamit megosztani az adott platformon. De ez tulajdonképpen egy elméleti, szisztematikus okokra visszamenő megkülönböztetés. Tulajdonképpen az input oldal és az output oldali szabályozás mindig kéz a kézben fog járni. Issues. I'll start with, with the proactive filtering, uh, which is... Másrészt ugye nagyon érzékeny kérdések ezek, mert alaposan megvitettük, megvitattuk ugye a copyright direktíva tárgyalásai során, majd megvitattuk a társasági weboldalak szabályozása, illetve az audiovizuális szolgáltatók, szolgáltatókra eh, vonatkozó szabályok tárgyalása során is. Két tényt figyelembe kell vennünk. A platform szolgáltatók, a videó megosztó szolgáltatók jelentik a kommunikáció szűk keresztmetszetét a digitális világban hiszen minden információ átmegy az ő kezükön, akár tetszik ez nekünk, akár nem. Tehát van műszaki lehetőségük arra, hogy, a vizsg- hogy átvizsgálják és megszűrjék a tartalmakat. Nem arra van szó, hogy ezt nem csinálják, megteszik, de a szabályozásnak azzal kell foglalkoznia, hogy kötelezhetjük-e őket arra, hogy ezt a technológiai képességeket bizonyos módon használják is, ami esetleg a közcéloknak megfelelne. A második vonalkozás, amit ugyancsak figyelembe kell vennünk, az az, hogy a digitális platformok, ideértve a e, audiovizuális videó megosztó platformokat is, olyan e, tartalommal vannak tele, amely mindannyiunk szerint e, nem elfogadható, adott esetben nem csak, hogy a szellemi jogokat sérti, hanem pornográf, terrorista tartalmak, túlságosan erőszakos tartalmak jelennek meg ezeken a videó megosztókon, És úgy gondolom, hogy itt nem támaszkodhatunk csak az audiovizuális szektornak a saját kezdeményezésére, de lehet ezeket tiltani teljes egészében. Egyetértek természetesen azzal, hogy mindig eh, egyensúlyozni kell, hiszen a felhasználók jogai, illetve a szolgáltatók azon joga, hogy a tartalmakat megosszák, mind a kettő alapvető jogokat érint. Sokat beszélünk a művészet szabadságáról, a felhasználók érdekeiről, akik ezt a tartalmat fogyasztják. Tehát a proaktív szűrés nem olyasmi, amit elő kellene írnunk azért, hogy bármilyenféle érdekeket megvédjünk. Inkább bizonyos súlyú érdekeket kellene védenünk. Ezért kellene bizonyos fajta tartalmakra Eh, koncentrálnunk. Ilyen például volt az erőszak ábrázolása például. De a szűrést nem lehet csak úgy eh, félredobni sem. Tehát beszélnünk kell arra, hogy milyenek legyenek ezek a kötelezettségek. És a végső kérdés, amit eh, megemlítenék, az a címkézési kötelezettség, ami szerintem összefügg azzal is, amit ön felvetett elnök asszony, azt gondolom életfontosságú lesz a következő néhány évben, hogy a felhasználók, a közvélemény mindig tudja, hogy melyik az a tartalom, amit, eh, ami tényleges, és melyik az a tartalom, ami nem valós. Úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú, kell olyan megoldás, ami eh, digitális víziáként valamiféle címkezési kötelezettségként gondoskodik arról, hogy eh, világos legyen, hogy mi valós és mi nem valós. Nyilván kérdés az, hogy hogy döntjük el, hogy milyen tartalmakat hoztak létre a mesterséges intelligencia használatával, és milyen tartalmakat nem. Úgy gondolom, hogy emiatt érdemes lenne úgy eljárni, hogy a mesterséges intelligencia fogalmát ne túlságosan szűken határozok meg. Ez, az én nézetem szerint a mesterséges intelligencia és az algoritmikus rendszerek ugyanazokat a szabályozási kérdéseket vetik fel, ezért nem kellene arról beszélnünk, hogy mi az a mesterséges intelligencia, ez automatikusan generált tartalom, ezt tartalmaznák, vagy erre utalnának azok a címkék is, amelyeket kötelezővé kellene tenni. De kérdés az, hogy szeretnénk olyan világban élni, ahol nem lehet sose tudni, hogy az információ vagy a kommunikáció, amit kapunk, az hamis vagy nem. Én azt hiszem, hogy olyan világban szeretnék élni, ha legalább azt látnám, hogy mi ez a tartalom, amit gépek hoztak létre. Elnök, köszönöm szépen! Szeretném megadni a szót a bizottságnak. Parancsoljon. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megszervezték uh, ezt a meghallgatást. Köszönöm az összes felszólalónak, nagyon érdekes volt a sok meglátás. Én a magam részéről a Creative Europe-ról, a uh, uh, Creative Európáról beszélnék de összességében elég nagy kihívásra kell koncentrálnunk, eh, ez pedig egy új tanulmány elkészítése lesz a mesterséges intelligenciával eh, kapcsolatos tanulmány, amely kifejezetten a kulturális és a kreatív ágazathoz kötődően eh, fogjuk ezt kidolgozni. Ugyanakkor fölmerül ugye a kulturális sokszínűség, a foglalkoztatás kérdése, az alkotás kérdése, hogyan hat ki ez az alkotásra. Láttunk olyan eszközöket, amelyek meg tudják jósolni, hogy egy termék sikeres lesz, vagy nem. Mondjuk egy mozifilm, vagy egy televíziós produkció, és hogy milyen hatása lehet ennek a tartalom készítésre. Vajon jó-e az, hogyha egy gép dönti el, hogy egy alapvető mű ezzel a, igaz, ezzel a rendezővel és ezzel a színésszel vagy színésznővel sikeres lesz, vagy nem lesz, és ha, nem, ha azt mondja a gép, hogy ez nem lesz sikeres, akkor, akkor nem csináljuk meg ezt a filmet. Ezek olyan vonalkozások, amelyeket tanulmányoznunk kell. Volt egy kezdeményezésünk, ami nagyon jól működött, de jó néhány kérdést is felvetett egy Utah. Az egy kísérleti eh, úgynevezett pilótaprogram volt, ugyancsak az Európai Parlament segítségével valósítottak ezt meg. Ez a, a eh, feliratozással foglalkozott, ahol eh, szinte valós idejű feliratozással kísérleteztünk, ami nyilvánvalóan nagyon hasznos abban a szempontból, hogy az emberek hozzáférjenek olyan tartalmakhoz, amelyet egyébként nem tudnának elérni. Ugyanakkor nagyon sok problémát vetett föl mondjuk a fordítók részéről, akik azt mondták, hogy ez nem valójában nem elég jó, ezen a szinten kb. 88%-ban helyes, még az élő műsorokban is és ráadásul munkahelyeket eh, vált ki. Úgyhogy nagyon nehéz eh, egyensúlyt megteremteni a foglalkoztatás között egyfelől, másrészt a között, hogy az mesterséges intelligencia mikor tud valójában segíteni eh, ahhoz, abban, hogy Európa jobban tudjon boldogulni. Elnök, megadom a szót az utolsó szakértő felszólalónak, Kolovai professzornak, aki Münchenből érkezett. Um, thank you very much for, um... Köszönöm szépen, hogy eljöhettem, ez az első alkalom, hogy egy ilyen izgalmas rendezvényen részt vehetek. Két kettős a munkám, diákokat próbálok segíteni az egyetemen, a másik munkám pedig a vizuális effektusok és az animáció a filmszektorban, így indultam egyébként. A munkám tehát gyakorlatilag azzal jár, hogy mindent hamisítok, az animáció világából jövök, tehát nem valódi képeket teremtünk, amelyek nem léteznek. Biztos mindenki emlékszik arra, hogy gyerekként milyen filmet látott elsőként. Ugye, amit a film tesz, az nagyon fontos, nagyon felelősen kell eljárni a filmkészítőknek. És én mindig ezt mondom a hallgatóimnak. Tehát, hogyha történeteket visznek filmre, és a film persze az egyik olyan médium, ahol a lehető legtöbb érzelmet teremtenek, ugye általában a nézők, hogyha jól megalkotó történetről van szó, azt nem felejtik el. Tehát ez az egyik olyan médium, amelyel a legnagyobb befolyást lehet gyakorolni a közönségre. Persze manapság a befolyásolás is egy külön szakma, de én most a deepfake-ről fogok beszélni. Ez a mai feladatom, és remélem, hogy a diákat tudom váltogatni. Ez lesz a háttér. 15 uh, ilyen filmet csináltam, gondolom mindenki látott uh, egy ilyen jellegű filmet. Hát a deepfake tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyre inkább képesek a számítógépek arra, hogy lássanak, halljanak, beszéljenek, és így tovább. Ezt tudjuk a hétköznapi életünkből. Tehát ugye a, még nincsenek olyan gépjárművek, amelyek önmagukat vezetik, de ezek jönnek és már kezdenek létezni. Mindannyian használjuk az okostelefonunkat. Eleve a szó az, hogy okostelefon már utal a mesterséges intelligenciára. Ha egy réges régi fotót keresünk, amit évekkel készítettünk, és nem címkéztük fel annak idején, akkor a szoftver ezt meg tudja keresni a mi számunkra, akkor is, hogyha rossz a kép, mondjuk életlen, vagy rosszul exponált, és így tovább. Tehát a gép képes a tartalom felismerésére. Az is lehet, hogy hallottak az eszmecseréről, az ír, a The Irishman, az ír ember című filmmel kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert a színészek ebben a filmben olyan szerepet kaptak, hogy ugye fiatalabbat játszottak, tehát Martin Scorsese azt kívánta bemutatni, hogy 30 évvel fiatalabban hogyan néztek ki, és a George Lucas cége több hónap alatt olyan eszközöket dolgozott ki a mesterséges intelligencia segítségével, hogy a színészek arcát gyakorlatilag megértsék, és hogy létre tudják hozni fiatalabb kori magukat. Tehát voltak olyan példák, amelyek egész jól néztek ki, de nem voltak túl meggyőzőek. És aztán végül kamera, mindenféle kamera technológiával, többfajta arc modellt készítettek a színészekről, tehát több különböző formában teremtették újra a színészek arcát. És a múlt hónapban egy YouTube művész átvette ezt a technológiát, és mindent újra teremtett a deepfake-kel sokkal jobb minőségben. Tehát lehet látni az én területemen is, hogy a vizuális effektusok készítésében a mesterséges intelligencia egyre inkább átveszi a, ezeket a munkahelyeket, ha mondhatom így. Gyakorlatilag még a nem szakértők számára is egyre könnyebb lesz ez. Tehát akik nem ebben az ágazatban dolgoznak, egyre könnyebben tudnak hamisítani képeket, megváltoztatni képeket. Tehát most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, ahol nagyon is zavaró tartalmakkal is szembe találjuk magunkat. Tehát például, ha azt mondjuk, hogy szőke politikusokat keressen a számítógép, akkor ugye természetesen több százezer képet hoz elő a gép, ezzel a tartalommal aztán lehet játszadozni, és a gép ugye a mozgást is felismeri, a színjátszást, a hangot, és az azt jelenti, hogy átalakítva teljesen más tartalmat tud létrehozni, akár össze is tudja ezt keverni. Van itt egy klip, amit szerettem volna lejátszani önöknek. Alberta, come with us. Come be the Hannah to our Montana. I'd like to congratulate Albertans on their decision to separate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 Folytatódott itt közben sokáig ez a film. Mondhatnánk, hogy Fékenstein doktorál lemögött. Hát nyilvánvaló, hogy ugye a tartalmat azt uh, úgy készítették, tehát a néző felismeri, hogy mesterséges uh, deepfake videóról van szó, tehát hogy ez nem valódi. De azt hiszem ebből is látszik, hogy lehet valódi is, illetve vagy valódinak is kinézhet, és ez elég veszélyes komoly a verseny most a Facebookon, a YouTube-on, ezen a területen igyekeznek szoftveres segítséggel kiszúrni a deepfake videókat. A deepfake viszont fejlődik, és hát nyilván a deepfake detektálása is fejlődik. Vannak olyan karakterek, amelyek teljesen mesterségesek, és nagyon sok követőjük van, de igaziból nincs emberi lény az egész mögött, és ugye itt megint felmerül a kérdés, hogy akkor ezen teremtményekkel kapcsolatos jogokat kibirtokolja. És vannak mesterséges hír bemondók is, hírbeolvasók, Kína használ ilyeneket, ugye 24 órában rendelkezésre állnak, sosem sztrájkolnak, mindent elmondanak, amit a szájukba adnak, a legnagyobb hülyeséget is. És persze tanultam egy új szót, a revenge porn kifejezést, ahol ugye valaki megpróbálja egy másik személy életét tönkretenni az ilyen pornó felvételekkel, aztán a hadseregben is használják a mesterséges intelligenciát, ugye nagyon sok helyen próbálják beazonosítani a deepfake-eket, és azt hiszem, hogy igen, sok dolguk van mostanában. Én művész vagyok, és történeteket mesélek, egyre több mesterséges intelligenciát használok fel a munkámban. Az eszmecserében Ugye felmerült a tanítás, hát én hogyan tartok előadásokat manapság, nem olyan könnyű. Állok a diákjaim előtt, és ők mindent tudnak, mert ugye hozzáférnek a YouTube-hoz. Ha valamit akarnak, akkor megnéznek egy erről szóló YouTube videót, és már képesek is el. milyen újdonságot tudok én nekik mutatni. Én magamat egyre inkább egyfajta moderátori szerepben látom valaki olyan vagyok, aki próbál útmutatást adni a diákoknak, megmutatni nekik az én pozíciómból a jót és a rosszat, valamint gondolatokat próbálok ösztönözni. És a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ez a másik dolog, ami felmerül. Ugye mindig ötletekre van szükség, ezek viszont az emberi lényektől származnak hogyha az ötletek, gondolatok a mesterséges intelligenciától származnak, akkor az egy teljesen másik dolog, nagyon gyorsan elszalad a ló. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Akkor most következnek a kérdések. Tessék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a többi szakértőnek is. Hát ez tényleg valami. Ez kemény dolog, nagyon ö, sok, minden akár sokkolhatott is minket. Volt egy nagyon érdekes mondat, amit itt a sorok közül olvastam ki, hogyha ön a diákjait ö, oktatja, akkor egyfajta moderátorként lép fel, hiszen az információk már amúgy is rendelkezésre állnak, és megpróbálja a diákjait megtanítani arra, hogy a valódi és hamis között különbséget tudjanak tenni az ő perspektívájukból. Itt nagy gondot látok, ahogy a korábban Ferhajan azt is említette, a tanár szerepe hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia területéhez. Itt azt a gondot látom, hogy ebben itt már nem objektív módon történik a tanítás, vagy tanulás, illetve az információk rendelkezésre bocsájtása, hanem a tanár jövőbeli feladata az, hogy ezen dolgokat értékelje és a helyesen említette, az ő perspektívájából itt nagy manipulációs lehetőséget látok különböző szinteken, nem csupán a tanár szintjén. Kamer Évert azt mondja, aki sajnos már nincs jelen, ő is felvetette ezt, hogy alapjogi problémák is felvetődhetnek itt. El kell tehát mondanom, hogy ez, és ezt beismerem, hogy mindez félelmet kelt bennem, ami a társadalmunkban történhet, hogyha nem találunk utat arra, hogy mindezt oly módon alakítsuk, oly módon irányítsuk, hogy ez ne következzen be. El kell, hogy mondjam, hogy ez az egész dolog engem igencsak megrémiszt. Thank you very much for... Köszönöm szépen a bemutatókat, a tapasztalataik megosztását. Ahogy elmondta, ön elsősorban művész, alkotó, animátor, és talán ismeri a cseh filmiskolát, egyúttal oktat is. Mit gondol ön a filmes oktatásról a médiumok világában, a médiumokkal kapcsolatos oktatásról? Eh, ahol meg kell tudnunk mondani, hogy valami eh, hiteles vagy eh, hamis információ, és föl kell készülnünk erre az új valóságra. Különböző megközelítések vannak a különböző tagállamokban, vannak olyan országok, például Csehországban, ahol már évekkel ezelőtt elkezdtük a filmoktatást, ehhez olyan tanárokra van szükség, akik képesek eh, ezt tanítani, oktatni. Mi az ön tapasztalata? Oui, bonjour. Üdvözlöm Önöket, köszönöm ezeket a prezentációkat, különösen a deepfake kapcsolatosat. Sokat gondolkodunk azon, hogy Európa szintjén hogyan lehetne úgy nevelni a gyermekeket, hogy kritikus szellemiségűek legyenek az elhírekkel szemben. A deepfake valóban fenyegetés, amely ö, közelgőben van, és amely nagyon nyugtalanít minket. Hát Európa eléggé késedelem van ezen új veszélytudatosítását illetően, és itt pedagógiai módszerekre van szükség a gyermekek, de általában a felnőttek körében is technológiai szinten, azt illetően, akik előállítják a deepfake illetve akik ezeket felderítik. Tehát itt mindenképpen már léteznek is egyébként pedagógiai programok annak érdekében, hogy a gyermekeket felfegyverezzük a megfelelő eszközökkel, hogy az ellen fel tudjanak lépni. Amikor persze ez művészi szinten kerül felhasználásra, az rendben van, de hogyha a politika területén vagy a manipuláció, manipulációs célra, akkor ez sokkal veszélyesebb lehet. Köszönöm. Magam is szeretnék még egy kérdést feltenni. Nem csupán jogi, hanem etikai kérdések is felvetődnek. Például James Dean-nel forgatni egy filmet, aki már régóta halott, hát akkor nem lehet megkérdezni a színészt, hogy egyáltalán el akarta volna játszani ezt a szerepet. Tehát kérdés az, hogy egy karaktert, egy személyiséget mennyire lehet fel hatalmazni? Tehát hogy lehet azt megakadályozni például, hogy egy ismert színész, vagy politikus, vagy ö, ö, egy közéleti szereplő, teljesen mindegy, hogy ő milyen területen működik, hogy mondjuk deepfake pornó filmekben ö, kerüljön úgymond felhasználásra, illetve visszaéljenek az arcával. Hát ezek mind kérdések, amikkel foglalkoznunk kell. Egyrészt ott vannak a kedvező szempontok, hiszen a technológiát ön például kedvezően használja fel, hogy stanszeket mm, állítson elő, amely emberéletet nem veszélyeztet, vagy olyan dolgokat, amelyek valós életben nem valósulhatnak meg. Mindez jogos és remek, de hogyha mindez valahogy visszaélésszerű helyzetekbe csúszik át, akkor hogyan lehet ezt feltartóztatni, hogyan lehet ettől védeni magunkat, vagy akár a társadalmunkat hogyan lehet az ilyen fejleményektől védeni, mert hát ugye a laikusok is tudják, hogy ez létezik, de nem mindig felismerhető, hogy mikor van szó deepfake és mikor valós dolgokat lát az ember. Például Obama beszédébe beleépített mondatok, ezt az imént felvetettem, tehát ezek létező dolgok vagy Varoufakis új felmutatásra, ez a gesztus, ez még, uh, ez még uh, magazinok címlapján is felbukkant. Hát itt más formák is léteznek persze, nagyon sok lehetőség van a dolgok meghamisítására most már. Hogyan látja ön, látják önök mindezt a vannak ugye erkölcsi iránymutatások, vagy a felvilágosítás, de jogalkotóként mit tettünk mi, hogy az ilyenfajta fejleményeket valahogy társadalmilag elfogadott mederbe tereljük, mert egyrésztről az egy dolog az, hogy bizonyos dolgokat lehetővé kell tenni, viszont a negatív fejleményeket valamilyen módon meg kell akadályozni. Oké. Okay, uh... Nos. Lehet, hogy túl egyszerűen látom ezeket a dolgokat, de igazán most semmi nem változott hogyha egy száz évvel ezelőtt hamisított, meghamisítottunk valamit, ugyanez volt a probléma. A, az egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy valósként állítunk be valamit, ami nem az. Mert hogyha egy olyan régióba látogatunk el, ahol e, sose e, e, láttak egyfajta dolgot, és ezt megmutatjuk nekik, akkor, akkor azt fogják mondani, hogy ez valóság. Tehát eh, a kérdés az, hogy a gyerekeinket hogy tanítjuk meg eh, arra, hogy eh, mindezt átlássák. Először is meg kell érteniük azt, hogy nem szabad mindent elhinni, hogy mindent meg kell kérdőjelezni. Ez az egyik kérdés, egyik része a dolognak. Tehát hogyha Obama beszédét látjuk, akkor tudnunk-e, hogy oké, okay, ez egy forrás, honnan jön ez, van-e másik forrás, ami ezt leadta, ó, ott valami eltérés van, akkor valami gond van, ki csinálta ezt. Um, hogyha Dr. Fekenstein készítette a videót, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy itt egy eh, komikus eh, parodiáról van szó gyakorlatilag. Tehát a másik dolog az az, hogy az a tartalom, amit a gyerekeknek odaadunk, hogy tanuljanak belőle, az alapvetően nem változott, hiszen emlékszem, hogy a tankönyvekben én szerencsés voltam, és nem kellett németországban születtem, de sokat tudok róla, és sokat jártam ott, amikor még létezett. Tehát, hogyha összes, összehasonlítjuk a kelet-németországi tankönyveket a nyugat-németországi tankönyvekkel, akkor tulajdonképpen ugyanaz a probléma volt benne, és sok ország van még most is, ahol nem lehet tudni, hogy ki a tankönyvnek a kiadója, eh, ki az, aki ezt a tudást összeállította, honnan jön az információ. James Dean esetében Nos, ez jó, hírek, ez jó hírverést jelentett ennek a producernek, hogy finanszírozást kapjon a pénzé a filméhez. Én az animáció világából érkeztem, és bármilyen karaktert meg tudok csinálni, és James Dean eh, halott. Az ő arcát felhasználni inkább a függ össze, hogy James Dean hagyaték vagy örökösei esetleg eh, eh, kaphatnak eh, valamiféle pénzt, vagy hozzájárulnak ehhez, de az az ember, akinek az arca volt ez James Dean maga, már nem szólalhat meg, hogy akarja ezt, vagy nem. És kétségtelen, hogyha James Dean valami rosszat csinál az, aki felhasználja, akkor mindenképpen büntetése kell, hogy számíthasson. Hogyha ha valaki pornófővételeket használságra olyan emberrel, aki nem akarja, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, akkor őt is meg kell büntetni, ez kétségtelen. Tehát úgy gondolom, hogy a probléma, alapvető probléma mindig ugyanaz. Ami most újdonság, és amit meg kell értenünk, és meg kell tanulnunk, az az, hogy eh, most olyasmit, hogy most nem hihetünk már a saját szemünknek. Hiszen száz évvel ezelőtt, hogyha az újságban lehoztak valamit, akkor azt mondták, hogy igaz, mert itt van az újságban. Most már tudjuk, hogy álljon meg a szakadalmas menet, hiszen nem biztos, hogy valami igaz, csak attól, mert az újságban lehozták, és most már ugyanez az igaz a rádióműsorokra, televízió műsorokra és a hamisított videókra és a fake, a deepfake videókra. E, szerencsére a törvényi helyzet e, e, a, elég jó ahhoz, hogy ezzel szemben eljárjunk, de kezelnünk kell a helyzetet, és úgy kell erre tekintenünk, hogy itt emberek képeket, hangokat teremtenek, fölmerülnek a jogdíj kérdések, milyen, meddig mehet el egy művész például. Én 15 Marvel filmen dolgoztam, ezekhez van egy részlegünk, ahol grafikus művészek szerepelnek, akik megtervezik mondjuk uh, Iron Man-nek, Vasembernek a ruháját. <clears throat> megtervezik ezt, soha nem kapnak ezért pénzt, pontosabban megkapják a pénzt ezért, de a copyright, a szellemi már velé marad. És ez így teljesen rendben is van, eh, ez így működik, ez az iparág. Máskülönben eh, film készítése során több száz eh, művészek kellene megosztani eh, a filmnek a profitját, és ezt nem lehet így megszervezni, ezt nem lehet, az még csak a könyvelése lehetne így megcsinálni. Akkor a munka lenne. Tehát úgy gondolom, hogyha egy zenész zenét állít elő, és koncertet tart, eh, és jegyeket ad el, akkor ez után miért eh, eh, kellene eh, ezt követően több pénzt kapni utólag. Ha egy busz sofőr 8 órán keresztül vezethet egy buszt, akkor, akkor kifizették a 8 óráját, de miért kellene utána újra fizetni ezért? Tehát, hogyha ez, ha az ember eladott valamit, amit megteremtett, szellemi, szellemi tulajdont, akkor miért kéne utána pénzt kapni? Tehát azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályozásokat át kell gondolni. Van például egy nagy Santiago-i találkozó, ahol úgynevezett fan art alkotók jönnek össze, akiknek az a hobbija, hogy eredeti festményeket, a szobrokat hoznak létre, amelyek ezeket a Marvel által létrehozott szereplőket jelenítik meg, tehát a saját alkotásuk a Marvel jogtulajdonához köthető szereplőket használnak föl, mások a dizájnját használják föl, és megkérdeztem a Márvát, hogy erről mit gondolnak, ők pedig azt mondták, hogy semmit, ez így teljesen rendben van nekik, ez neki csak lehet, hogy kicsit túl messze mentünk a szellemi a kérdésével. Ne félnek attól, hogy mi jön. Tanulni kell róla, tudnunk kell róla, ne vegyünk semmit biztosra, ne higgyünk a szemeknek föltétlenül, Gondoljuk hát, hogy hát ez lehet olyasmi, amit kitaláltak. Egyszerűen ne vegyük készpéznek azt, amit a szemünkkel befogadunk. Ennyi. Köszönöm szépen. Van a további kérdés? Úgy látom, hogy nincs, illetve de mégis, Matics úr. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi előadónak a mai rendkívül érdekes tartalmas előadásokért. Néhány dologra visszatérnék, amiről korábban már szóltunk a mesterséges intelligencia tárgy körében. Én tanárként úgy vélem, hogy amikor ö, komputeres adatokat használunk, akkor egyes emberek ö, ö, több adatot tudhatnak, ugyanakkor a mesterséges intelligencia nem rendelkezik azzal, amivel az emberek, ugye az ösztönös intelligencia, az érzelmi intelligencia, ugyanakkor amikor a számítógépbe betáplálunk adatokat, azt illetően, hogy valami repül, valami a levegőben mozog, akkor mondhatjuk a mesterséges intelligencia automatikus választat arra, hogy madár, de a számítógép az nem tudja sem a csodásot, sem az előre nem láthatót értelmezni, nem tudja ezt kifejteni. Elnök, köszönöm szépen azt az utolsó hozzászólást, talán még Önnek adok szót. Nos, a tudásszint, a, az, hogy mennyire értjük a dolgokat, volt egy döntés arról, hogy ugye ön autonóm autók, hogy mit csinálok, mondj, gondolkozik az autó, hogy neki megyek egy jövő embernek, vagy valami másnak megyek neki. Sofőrként az ember ugyan ezt csak szembesül ezzel a helyzettel. Min, csak egy ember, hogy neki menjenek a falnak. És úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik, és megérti az érzelmeket és a magatartást is. Ezt nem tudjuk megállítani. A robotok pedig egyre inkább emberszerűnek fognak tűnni, egyre inkább fognak rám hasonlítani, és lesz egy olyan pillanat, amikor olyan ö, karakterekkel kerülünk szembe, akik nem valósak. Ezt nem hiszem, hogy meg tudnánk állítani. Másfelől ez nagy lehetőségeket is hoz, hiszen azok, akik most vakok, azok a jövőben láthatnak, akik nem tudnak járni, azok fognak tudni járni. A mesterséges intelligencia nagyon sokat segít abban, hogy az életünk jobb legyen. Tehát ez olyan, mint a kés fölfedezése. A késsel lehet kenyeret szelni, de lehet gyilkolni is. Mind a kettő mindig benne van az új felfedezésekben, új föltalálmányokban, és a versenytőképpen az, hogy mennyire értjük meg az új találmányokat. Elnök, köszönöm szépen, egy szót szeretnék még mondani, Pinocchio. Azt hiszem, hogy ez volt az egyik korábbi példa, amit az előadók felvetettek. Nos, ha nincs további megjegyzés, nincs további kérdés, akkor szeretnék köszönetet mondani, nagyon érdekes volt ez a délután. És minden szakértő kiváló, nagyszerű módon hozzájárult a saját nézőpontjából mindenhoz, amit gondoltunk erről a területről. Bőven lesz miről gondolkodnunk, a veszélyekről, a lehetőségekről, és úgy gondolom, hogy ez hozzájárult eh, ahhoz, hogy az MV megírja a saját eh, jelentését a mesterséges intelligenciának az oktatásban, a kultúrában betöltött lehetséges szerepéről. Azt hiszem, hogy rávilágítottak eh, minden olyan kérdésre, ami esetleg sokunk számára sötétben volt egyelőre, vagy homályban. Úgyhogy köszönöm mindenkinek! Mielőtt mindenki menekülésszerűen elhagyna a termet, szeretnék emlékeztetni arra, hogy március 16-án lesz háromtól a következő ülésünk itt Brüsszelben, és aztán 17-én délelőtt délután a március másodikára a kitűzött ülésünket törölték. Köszönetet mond az elnök asszony a tolmácsoknak, és minden ülésen résztvevőt arra kérek, aki nem jogosult a koordinált ülésen való részvételre, hogy hagyják el a termet, hogy aztán gyorsan megkezdhessük a koordinátor ülést. Köszönöm szépen, estét kívánok!